módosított szöveget adtak át nekem a szakbizottságok a 231-es szabálynak megfelelően elfogadottnak minősítöm őket, hogyha 24 órán belül nem érkezik panasz, legalább 40 tag, amit alá nem írt. Ezt, ezeket a szövegeket a webpage-ünkön megtekinthetik. A júliusi szünet után a 71-es szabálynak megfelelően a tanácselnökével egyet 11 jogi aktát